európai választások, 2014-es európai választások megszervezésével kapcsolatos gyakorlati eljárásokról, és azonnal meg is adom a szót DAF kollégának, hogy négy perce van, hogy ismertesse a jelentést. President, Commissioner. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, biztos asszony. Annak ellenére, hogy immáron 35 éve közvetlenül választjuk eme parlamentet, még mindig újdonság számban megy mégis a parlament. Kiterjedt jogalkotói és költségvetési kompetenciáink vannak, és ellenőrzési jogköreink is. Használjuk is ezen kompetenciáinkat, élünk ezen jogköreinkkel, Mégis gyakran azzal vádolnak bennünket, hogy hiány van demokratikus legitimitásból, ami a parlamentet illeti. A nemzeti pártok és a nemzeti parlamentek nagyon nehezen alkalmazkodtak csupán egy rivális parlament létezéséhez föderális szinten. A média folyamatosan nyomon követi a nemzeti parlamentek munkásságát, a miénket azonban nem. Az európai politikai pártok gyakorlatilag nem is működnek kampányoló szervezetekként. Az európai parlamenti képviselői jelölteket nemzetállami szinten jelölik ki a parlamentek és nem európai szinten. Ezért ezen körülményeket tekintve nem meglepő, hogy az európai parlamenti választásokon a részvétel folyamatosan csökkent, ami ahhoz vezetett, hogy sokan állítják ma, hogy ez a nagy kísérlet Ez a transnacionális vagy posztnacionális kísérlet kudarcot vallott. Tehetünk-e valamit azért, hogy a 2014-es választások jobb tapasztalatokkal gazdagítsák mind a választókat, mind a média képviselőit? Az illetékes szakbizottság egyetértett velem abban, hogy igenis tehetünk ezért valamit, mégpedig azáltal, hogy az európai politikai pártok szerepét növeljük, úgy, hogy ezen pártok listavezetőket jelölnek meg, akik saját politikai programjukkal, manifestójukkal indulnak kampányba. És akik európai szinten versengenek eszmékért, politikákért, politikai elképzelésekért, és persze mandátumokért is. Az Európai Parlamenti, az Európai Parlamenten belül uralkodó politikai versengést gyakorlatilag egész Európára kiterjesztenénk. Kiterjesztenénk az Európai Bizottság tagjainak megválasztására, a költségvetés meghatározására, és persze Európa nemzetközi ügyekben vállalt állásfoglalására és álláspontjára. Természetesen az új Európai Parlament és az új bizottsági elnök, akit jövő év júliusában fogunk itt a házban többséggel megválasztani, ezáltal komoly demokratikus legitimitással rendelkeznek majd. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Tekintettel arra, hogy már most is nagy késedelemben vagyunk, kék kártyákat nem áll módonban elfogadni. Egyéb iránt nem tudunk a téma végére jutni. Def úr elmondta bevezetőjét, most közvetlenül Reding asszony kapja meg a szót az Európai Bizottság részéről. Reagál tehát majd az elhangzottakra a bizottság nevében. Reding asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném Andrew Duff képviselő úrnak megköszönni nem csak a mai expozéját, hanem a éves munkáját, hogy hogyan lehet egy igazi európai térséget felépíteni. Andrew Duffnak teljes mértékben igaza van. Hiszen eh, egyre kisebb részvétel az európai választásokon. 1979-ben 62 százalék volt, és 2009-ben pedig 42. De ez nem csak az európai választásokon van így, a nemzeti és regionális választásokon is ez a helyzet. Tehát úgy gondolom, hogyha ilyen a helyzet, el kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan tudjuk az embereket meggyőzni, hogy érdemes részt venni, hogyan tudjuk szorgalmazni az erősebb választás részvételt európai, nemzeti és regionális választásokon. A bizottság folyamatosan fáradozik azon, hogy a politikai participációt erősítse, és hogy tudatosító kampányokat végezzen Emlékezzünk az első állampolgári jelentése 2010-ben. Itt 25 konkrét javaslat került az asztalra. A 25 javaslatot mind sikerült átültetni. Vagy még átültetés alatt vannak. A második ilyen állampolgári jelentés 2013 májusából pedig leltárt tartott az állampolgárok javaslatai között. Nagyon sok javaslatot kaptunk a polgároktól. A különféle tagállamokban pedig párbeszédbe léptünk az érintettekkel. Konzultációkat folytattunk az interneten. Megpróbáltuk a körülbelül egy millió javaslat kvintessenciáját lepárolni. Így ismét 12 javaslatot sikerült az asztalra tennünk, amelyeket még a jelen ciklus vége előtt átültetésre javasolunk. Fontos az, hogy a polgárok jobban tisztában legyenek szavazójogukkal, főleg az első szavazókra gondolok. A Európai Polgárok éve után begyűjtöttük a tapasztalatokat, és egy kézikönyv mutatja be a polgárok jogait Európában nagyon egyszerű érthető nyelven. Ezen túl szeretnék az európai helyzetet is javítani. Mit látunk az Euróbarométerben? Tíz polgárból nyolc azt mondja, hogy nagyobb lenne a motivációja, hogyha többet tudna az Európai Unióról igazából nem tudja, hogy milyen jogai, milyen lehetőségei vannak az Európai Unióban, és hogyan tud ezekkel a jogokkal élni. Nagyon megdöbbentem itt ebben a polgári párbeszédben, hogy nem tudják, hogy milyen hatása van az Európai Parlament politikájának. Egy másik barométer pedig azt mutatja, hogy 10 polgárból 7 úgy gondolja, hogy eh, jó lenne, hogyha többet tudna a nemzeti és az európai összefüggésekről, és ez nagyon sokat segíteni. Tízből hatan úgy gondolják, hogy eh, a bizottsági elnökről való közvetlen szavazás és az egységes szavazási nap jobb lenne. Már 12-én publikáltuk jelentésünket hogy hogyan tudnák a politikai pártok véleményünk szerint javítani ezt a helyzetet az európai választások előtt. Teljes mértékben egyetértünk azzal, amit Andrew Duff éppen bemutatott nekünk. Éppen ezért szeretném megköszönni a parlamentnek, szeretném megköszönni a előadónak, hogy mindezekkel a témákkal foglalkozik. És szeretném a javaslatokat is magammal vinni. Ezek a javaslatok egybevágnak a mi javaslatainkkal, egybevágnak azzal az akarattal, hogy az európai döntéshozatali folyamat legitimációját valahogy közelebb visszük a polgárokhoz. A jelentés rámutat a választási kampány fontosságára is, amelyet pártprogramok és pártprogramok mentén kellene tudatosítani. Ez nagyon pozitív jelet küldene az európai polgárok irányába. Tudniuk kell, hogy mire szavaznak. Nagyon átláthatónak kell lennie az anyagoknak. Tudniuk kell, hogy hol ülnek majd itt az általuk megválasztott képviselők, és hogy milyen programot képviselnek. Ez a bizottság javaslatának az értelme. Mindenképpen erősítenünk kell az európai politikai pártok tudatosítását is hiszen nem nagyon láthatók az európai politikai pártok. Az emberek nem ismerik őket. Az európai pártoknak igazi jogi státusz kell adni. Szerintem ez is nagyon lényeges lesz. És tudom, hogy ebben a tekintetben számítok az európai parlamentre, hogy kéz a kézben haladunk együtt. Köszönöm szépen, Reding asszony, és most a felszólalók következnek. Most a frakciók nevében jönnek a felszólalók. Kettő percre a néppárt nevében Söplin képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen. Biztos asszony, szeretnék Dafurnak gratulálni a munkájáért, amit ezen a téren végzett. A jelentés azt szeretné elérni, hogy a jövő évi EP választások maximálisan sikeresek lesznek. Azonban az a lényeg, hogy európai választásokról van szó, ahol Európát hangsúlyozunk. Tudjuk, hogy a nemzeti választások általában ezen európai választások, a saját választásaikban az európai dimenziót egy kicsit háttérbe juttatják. A polgárok általában protest szavazatnak használják az európai választásokat, hogy megbüntessék a jelen kormányukat. Ez azt jelenti, hogy a polgárok nem tudják, hogy mi történik. Vélelmezzük, hogy az európai szintű politikai pártok nagyobb szerepet játszanak a választásokon. Nagyon fontos az, hogy megbízható polgárok számára hiteles személyeket javasoljanak a bizottság elnökének a posztjára. Ez továbbá azt is jelenti, hogy az európai szintű kampányt annak érdekében kell megtartani, hogy maximáljuk az európai polgárokban azt a tudatot, hogy a politika ma több, mint nemzeti. Elég sok hatalom vándorolt át a tagállamokból különböző okok alapján magasabb európai szintre. És ennek az integrációnak rengeteg funkciója van. Ez azt is mutatja, hogy ez létfontosságú, és az Európai Parlament számára teljes mértékben legitim az európai szint hangsúlyozása. Ebben az irányban a jövő évő választások kulcsfontosságúak lesznek. Köszönjük szépen! Most pedig két percet kap a szocialisták részéről Gualtier úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A közvetlen választásokról szóló bevezetővel és azzal, hogy új kompetenciákat és kiváltságokat kap az Európai Parlament, az Európai Unió úgy jelent meg, mint egy olyan ö, unió, amelyik ö, kettős legitimitást élvez, egyrészt az állampolgárok részéről, másrészt az államok részéről. A Lisszaboni szerződés alkalmazása során megköveteli, hogy ezek úgy valósuljanak meg, hogy egy igazi ö, európai köztér jöjjön létre. Különböző gyakorlati javaslatokat tettünk, amelyek se nem alkotmányosak, se nem jogalkotásiak, de hogyha figyelembe vételre kerülnek, akkor ezzel meg megerősödhet az európai jellege a 2014-es választásoknak, és valójában a fő innovációra koncentrálunk, azaz az európai politikai pártok fogják jelölni a fő jel, jelölteket a bizottság élére. Ez egy olyan dolog, ami megváltoztatja a parlament és a bizottság közötti bizalmi viszonyt. És nagyon fontos, hogy ezt a bizottság is átvegye ezt a gondolatot. Voltak, akik szkeptikusnak mutatkoztak, például Merkel asszony, és szeretném őt emlékeztetni arra, hogy a bizottság elnöke, mint ahogy ezt kimondja a szerződés is, a parlament választja, és a tanácsnak el kell fogadnia az eredményt, és utána kell, konzultációk, megfelelő konzultációk után kell jelölni. De a parlamentnek kell megválasztania ezt az elnököt, mert nincsen, nem lenne értelme, hogyha kizárólag az Európai Tanács tagjaira hivatkoznánk. Tehát nem szükséges nekik erről konzultálni. Tehát úgy gondolom, hogy ez is nagyon fontos, hogy jövőbre egy európai pártra szavazzunk, és megfelelően válasszuk ki a bizottság elnökét. És ezek a szavazatnak kell kialakítani ezt az európai közteret, ami lehetővé teszi, hogy a választók is jobban érezzék, hogy mennyire fontos, hogy milyen, mit választanak az eh, első következendő választások valóban fordulópontot hozhatnak Európa kialakításában, amely eh, képes lesz hogy szembenézzen a 21. század kihívásaival, és igazi tartalmat tud adni a céloknak és az értékeinek. Köszönöm szépen, Roberto. Tánoszony egy percben. Elnök úr, tisztelt eh, biztos asszony, a következő európai választások 2014 májusában lesznek. Várhatóan a válság miatt kevesebben vesznek majd részt a választásokon, és várhatóan több lesz a szélsőséges párt is. Mit tehetünk ez ellen? Nos, holnap döntünk majd azon lépések körül, amelyekkel ezt javíthatunk a helyzeten. Egyrészt a szavazó cédulákon szerepelnek majd az európai pártok nevei, illetve logói is, azért, hogy a szavazók tudhassák azt, hogyha E, engem megválasztanak, mint FTP politikust, akkor nem 100% FTP politikát várhatnak tőlem, hanem liberális politikát az ALDE párt, európai párt elképzeléseinek megfelelően sajnos Németországban az ALDE név jóformán ismeretlen. Emellett időben megneveznek majd, megnevez majd az Európai Tanács egy jelöltet bizottsági elnöknek, de ezt megelőzően már az európai politikai pártok is megnevezik listavezetőjüket, és így politikai programjukat is ismertethetik széles körben a kampány részeként. Harmadsorban pedig nagyon fontos lépés az is, hogy a pártok több női jelöltet állítanak, annak érdekében, hogy a nők tükröződni lássák az európai politikában az ő érdekeiket és aggájaikat is, Köszönöm még egyszer Andrew Duff jelentéstevőnek a fáradtságos munkát, és sajnálom, hogy a transnacionális listákat nem sikerült végezvénni ebben a jogalkotási időszakban. Köszönjük szépen, másfél percben Begyő asszony következik monsieur le président chers collègues köszönöm szépen kedves kollégák tisztelt elnök úr először is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek a munkájához. two thousand and fourteen lesz az első választás a lisszaboni szerződés után Mit hoz ez az Európai Parlamentnek, ki tudja, általában nagy a szkepticizmus az intézmények iránt, tehát ránk hárul az a felelősség, hogy megfelelően jelöljük ki az európai képviselőket. Fontos az, hogy megerősítsük az átláthatóságot és a demokratikus jellegét a e választásnak. Ha felkérjük a politikai pártokat, hogy igazi európai programokat képviseljenek a kampány soron, és hogy minél előbb jelöljék az Európai Bizottság elnökét. Az a célunk, hogy az európai intézményeket demokratizáljuk, és megerősítsük a részvételt a választásokon, és az állampolgáraink jobban részt vegyenek Európa alakításában. A 2014-es bizottságnak ebből a parlamentből kell kialakulnia, és az állampolgárok választásai. Európából. Olyan Európa kell, amelyeket kontradiktorikus vita során eh, képviselünk. Eh, legyenek ezek férfi vagy nők, akiket megválasztunk. És eh, azt is meg kell fogalmaznunk, hogy a férfi-nő egyen paritást abszolút fontosnak tartjuk. És valamennyi politikai pártnak ezt figyelembe kell venni, amikor jelöltjeiket előállítják. Az ökológiát képviselők ezt megtették. 2014-ben felvetődik egy kérdés, ez a parlament megfelele a tanácsképének, tehát nemzeti egoizmust fog-e képviselni, vagy pedig egy politikai megújulást az állampolgárokhoz közelebbi Európa érdekében. Ez főként tőlünk függ. Van bizonyos megoldási javaslatok már Andrew Duffnak a jelentésében szerepelnek. Ez egy első lépés, demokratikusabb állampolgárokhoz közelebb Európa legyen. Köszönöm szépen, Sandrine, és a konzervatívak nevében adom meg a szót Martini asszonynak. Köszönöm, Köszönöm. Tisztelt Duff úr. Köszönjük, hogy kidolgozta az európai választásokra vonatkozó anyagát, azonban a probléma valahol máshol van. Az Európai Unió igazából csődöt mondott. Mindenkinek előnyöket kellett volna hozni, azonban a legtöbb polgár megalapította, hogy életviszonyaik romlottak. Éppen ezért 2014-ben az Európai Egység történetének legnagyobb vizsgája lesz. Két éve Roberto Benyinit, egy komikust választottak meg. 150 évvel a Nemzeti Egység után, hogy ő válassza meg hogy hogyan ünnepeljük Olaszországot. Igazából egy képet festett az egységes Olaszországról. Igazából nagyon méltatlanul mutatta be az országunkat. Olaszország nem kért senkitől sem alamisnát. A népünk ugyanúgy, mint a görög, meg a spanyol nép, vagy a több nép, azzal a veszéllyel szembesül, hogy szakadékba zuhan. És pedig egy olyan európai politika alapján, amely eddig csupán a bankokat védte. Olaszország többet tett Európaért, mint kötelessége lett volna nettó befizető. Szavazatával arról döntenek majd az emberek, hogy hagyják-e, hogy tovább szívják a vérüket, vagy hogy ne a jelenlegi politika nem megy tovább. Meg kell reformálnunk Európát. Az európai parlamenti választásokkal a nemzetek Európáját, és nem a bankok Európáját kell képviselnünk. Köszönöm szépen. Az EFD nevében másfél percre Egnyú úr kap szót. Köszönöm. Azt hittem, hogy 60 másodpercem lesz. De nem. Ismét azt látjuk, hogy eh, mi történik a brit demokráciában. Hogyha a páneurópai frakciók logóit a választási cetlikre akarják rakni, az akkor felőlem, de csak össze fogják zavarni a választó polgárokat. Igazából senki sem hallott az EICR-ről Európában. Ez lenne a konzervatív párt európai pártcsaládja. De hogyha ezeket a furcsa neveket használjuk, eh, akkor mégiscsak a brit adófizetők pénzéből nyomtatjuk rá ezeket a szimbólumokat, meg a neveket a cetlikre. Nem. Az általános brit szavazó soha nem hallott uh, a bizottság elnökéről, a biztosokról. A médiában halljuk az európai politikát, de igazából egy brit párt sem mer azonosulni az európai politikával, hiszen ez aláássa a saját politikánkat. Reméljük, hogy a brit démosz megfelelően szavaz majd. Köszönöm. Köszönöm szépen, Egnyú úr. Most másfél percre Nicole Sinclair képviselőnő kap szót a függetlenek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Az európai választásokon egyre alacsonyabb a részvétel. És a nemzeti érdekek iránt érdeklődnek az emberek, és ez azt mutatja, hogy az európai dolgok nem igazán érdeklik őket. De hogyha megnézzük, hogy miről szól ez a politika, akkor azt látjuk, hogy azt látja a brit választópolgár, hogy nem törődnek vele. A brit sajtóban is olvashatjuk ezt amit nem értenek meg, ön sem, Tafur, hogy az emberek ezt nem akarják. Nézzük meg, hogy a közös európai valuta milyen válságon ment át. És igazából az európaiak nem is akarták ezt. Azt mondja, hogy az európai polgárok az európai parlamentben közvetlen képviseletet kapnak. A képviselők képviselik őket. Azonban a normális demokratis képviselet nem elég maguknak? Az emberek igazi képviseletet akarnak. Duff úr, ön akar embereket képviselni Európában? Duff úr, mit számít az, hogy az embereknek nem erre van szüksége? Amire az embereknek szüksége van, az egy népszavazás, hogy eldönthessék a britek, hogy ide akarnak-e tartozni, vagy nem. Köszönöm, Sinclair asszony, és most a frakciók felszólalóének a végére értünk, most áttérünk a többi felszólalóra. És kettő percre a következő felszólaló Trzaskowski úr. Gracias, presidente. There reasons for... Köszönöm szépen, elnök úr. Az európai választásokat sokan vitatják, és a legitimitása az európai intézményeknek megkérdőjelezésre került. Az állampolgároknak nem az a benyomásuk, hogy megfelelően tájékoztatják őket a arról a politikai irányról, amit az intézmények vesznek. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy valamit tenni kell, többek között európai záljuk a választásokat. Ezért kérjük az európai politikai pártokat, hogy a bizottsági elnököt is ők nevezzék ki, válasszák majd meg, illetve jelöljék, és a Lisszaboni szerződés oda vezeti az Európai Bizottságot, hogy világos politikai mandátuma alapján működjön. Az első alkalom lesz, hogy kapcsolat lesz az embereknek a szavazata és a bizottság által választott irány között. Az állampolgárok látni fogják a különbséget, de ami a még ennél is fontosabb, hogy ezzel van lehetőségünk, hogy egy közvetlen üzenetet adjunk, és mobilizáljuk az embereket. És én úgy gondolom, hogy még Nagy-Britanniában is tudjuk őket mobilizálni. Az Európai Parlamentben, ahol a döntések, az emberek mindennapjait érintő döntések születnek, mi nekünk kell vállalnunk a legnagyobb kihívást, amivel az Európai Unió szembenéz. A legtöbb nemzeti parlament 50%-ban az időben csak egyszerűen átülteti azt, amiben mi itt megállapodunk, és ezt beiktatják a nemzeti jogalkotásba. Ha ö, sikeresek vagyunk, és ö, sikerül ezt az üzenetet megfelelően közvetítenünk, akkor talán a választások fontosabbak lesznek az európai állampolgárok számára. És ezzel a reménnyel szeretnék köszönetet mondani Andrew Duffnak, és úgy gondolom, hogy bármilyen ö, kritikát is megfogalmazhatunk, e, Duff úr ellen, de semmiképpen sem olyat, ami ránézve hátrányos. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Most pedig másfél percben Szilvi Guillaume kap szót. Köszönöm szépen. Én is köszönetet szeretnék mondani Andrew Duffnak az elvégzett munkáért. És azt kell, hogy mondjam, hogy amíg most kockán forog, az nagyon sok minden többek között a rendkívüli ö, nem szavazás, ami a, mutatja, hogy az európai állampolgárok mennyire érdeklődnek, illetve nem az európai döntések iránt, és azért, mert nem igazán látják, hogy miről van szó. És ez különösen fontos gazdasági válság esetén, amikor nehéz helyzetben vannak. Meg kell újítani az európai demokráciát, és jobban be kell vonni az állampolgárokat. Az ajánlásokat illetően válaszolni kell ezekre a kihívásokra, például egy jobb eh, tájékoztatással eh, a szavazásra való felszólítás útján a nemzetállamokban, eh, időnként ez is háttérbe szorul, és a kampányoknak az európai zállása is nagyon fontos hogy rámutatni arra, hogy a politikai pártok hogyan, milyen családhoz tartoznak hogy a tagállamok azokban az országokban is lássák ezt, ahol akik nem a saját hazájukban élnek. Minden természetesen jó irányba hat az én véleményem szerint. Én két kommentárt tennék. Egyrészt sajnálom, hogy ezek egyenlőre csak ajánlások, de hát majd meglátjuk, mi lesz belőlük. És a másik dolog pedig, hogy úgy gondolom, hogy a politikai vita az igazi kulcs, és az aktív ö, kampány a terepen. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szilvi mondja az elnök, most pedig másfél percben Dimitar Stajanov kap szót. Господин председателю, благодаря и на вас, господин Дъв. Благодаря ви за смирението и за това, че най-накрая разбрахте, че това, което се... Igen, nagyon szépen köszönöm. Végre minnyáján megértettük, hogy eh, fáradozásaik, hogy az Európai Parlamentből egy federális kongresszus csináljanak, Úgy tűnik, hogy probléma van, de nincsen. Egy kis technikai probléma volt, tehát megkérném, hogy kezdje újra, hogy halljuk a tolmácsolást is. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Duff úrnak is alázatát, amelynek tudatában vagyunk, miután olvastuk jelentését. Végre megértettük, hogy megpróbáltak itt egy föderális kongresszus csinálni az Európai Parlamentből, ám ez nem fog így történni. Azok az erők, amelyeket én képviselek, átlátják az alázatát. Ahogy látják, néhány országban a választási részvétel 11 százalékos. 2004-ben nagyobb volt. Miért gondolja azt, hogy félrevezeteti az európai polgárokat? Nyilvános vitákat folytatnak európai politikusokkal évente egyszer. Ezek különféle jelképeket hoznak, jelképet akarnak nyomtatni a választási cetlikre is. Azt hiszik, hogy sikeresebbek lesznek ezzel. Miért gondolja ezt? Itt csak az európai bürokráciát legitimálják. Az európai polgárok nem azért nem mennek el a választásokra, mert nem tudják, hogy eh, mit akar a bizottság, ki lesz a biztos. Az európai válaszok azt látják, hogy állandóan olyan szabályokat kapnak, amelyek akadályozzák a normális életben őket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Kettő percre Kazini kolléga kap szót. Ő az AFKO bizottság elnöke itt a házban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem akarom megismételni azt, amit már előttem néhányan mondtak, de Dafurnak én is szeretném megköszönni jelentését. Valami újat szeretnék mondani. És éppen ezért eh, röviden utalnék az európai integráció és a választás összefüggéseire. Egy igazi európai, olasz, angol, német érzésekkel rendelkezik, azonban érezze magát büszke európainak is. Ebben a tekintetben pedig különleges jelentőséggel bírnak a választások. Már szó volt, hogy egy pártnak, egy szimbólumnak milyen értéke van, és annak a ténynek, hogy a bizottság elnökét a pártok delegálják és választják meg. Nincs rajta a választási lapon, de ezt azért tudják az európaiak. És szükség van egy pontos dátumra is, hogy mikor döntsenek az európaiak. Az egyidejű választás például megnövelhetné az Európához való tartozás érzését. Azonban még egy lényeges kérdésről szólnék. Arról, hogy a választási dátum előrehozása nem csak a bizottság hatékonyságát növeli, hanem azzal az eredménnyel is járhat, hogy a nép tudja, hogy szuverén módon dönt. Azonnal látja, hogy milyen eredményekkel jár a szavazata. És itt követem TAF úr gondolatait. Ezt látják az európai polgárok, érzik, hogy európaiak. Ez pedig erősítheti a nemzeti és az európai szuverenitás közötti összekapcsolódást. A szuverenitás azonban a népé, és a nép megmutatja, hova tartozik. Másfél percre most Gurmai Zita kap szót. Köszönöm szépen alelnök úr, tisztelt kollégák! Mindannyian tudjuk, hogy milyen nagy kihívásokat jelent majd az európai parlamenti választás. Fontos, hogy legyen egy európai vita, politikai szinten megállapodhatunk ebben, de mindenképpen egyetértünk mindannyian abban, hogy az európai polgárok megértemelnek egy európai kampányt, amelyben felvázoljuk az európai kihívásokat és a különböző politikai alternatívákat, megoldási lehetőségeket. Emellett az Európai Unió transzparenciáját, átláthatóságát, demokratikus legitimitását is erősíteni kell, mindez ugyanis kárt szenvedett az eddigi válságkezelés miatt. Az európai parlamenti képviselők a népképviselőiként fontos szerepet játszhatnak, főként tekintettel arra, hogy a Lisszaboni szerződés miatt a parlament új kompetenciákat kapott. A bizottsági elnök megválasztásával, illetve a listavezetők megjelölésével különböző politikai programok kiemelt szerepet kapnak, a Lisszaboni szerződésre vezethető vissza. Ez a változás, és teljes mértékben támogatom a javaslatokat, amelyeket Dafur jelentése tartalmaz, és remélem a tagállamok megteszik a szükséges lépéseket az Európai Unió demokratikus életének erősítésére. Emellett szeretném kiemelni, mennyire fontos, hogy az európai társadalom diverzitását kell, hogy képviseljék, sokszínűségét a különböző jelöltek, fontos, hogy kisebbségi személyek, illetve nők is képviseltethessék magukat a választási listákon. Ez a demokrácia kérdés. Az Európai Parlamentnek vezető szerepet kell játszania a nemek közötti egyenlőségben, és reméljük, hogy a létván soros elnökség is hozzájárul ehhez a sikerhez. Sajnálom, hogy nincsenek itt, mert ez egy fontos vita. Köszönöm. Köszönjük szépen Gurmai asszonynak. Utolsó felszólalónk ebben a körben, Paolo Rangel két percben parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Szeretném azzal kezdeni, hogy nagyon elégedett vagyok. Az AFKO beli kollégákkal, és elégedett vagyok azzal is, hogy Duff úrnak sikerült elérni ezt az eredményt. Duff, Gualtieri, Taskovski képviselőkhöz fordulok most. Azért szükség volt némi nyomásgyakorlásra, amíg eljutottunk ideig, módosítókat kellett benyújtanunk, hogy eljussunk oda, ahol most vagyunk. Nagyon elégedett vagyok, mint mondtam, hiszen nagy erőfeszítést tettünk, és hát le kellett küzdenünk bizonyos ellenállást. Azok részéről is volt ellenállás, akiktől eredetileg nem vártam volna ezt. Mindenki tehát keményen dolgozott, erőfeszítéseket tett, de hát el kell mondanunk azt, hogy azért nyomás gyakorlás is szükség volt a szakbizottságban, ami a 2014-es választások kialakítását, lefolytatását illeti. Két-három további dologra is utalnék. Elhangzott már, valóban nem vezet eredményre, ha azt mondjuk, hogy a polgárok nem ismerik az európai pártokat, amelyek részt vesznek a választásokon. Hát, hogyha nem tájékozódnak, soha nem fogják tudni, hogy melyek ezek a pártok. Fontos, hogy tájékoztassuk tehát a polgárokat. Világos, hogyha a szóban forgó intézkedéseket nem foganatosítjuk, nem tesszük európaivá az európai választásokat, akkor a polgárok nyilván nem tudhatják, hogy léteznek ezek az európai politikai pártok. Ez az egyik. Egy másik fontos kérdés, amely talán kicsi vitatott is, a bizottsági elnöki jelöltek megnevezése, ehhez szükség van egy igazi európai vitára. Gratulálok minden kollégának, aki ebbe az irányba igyekezett elmozdítani a jelentést, és támogatni fogjuk azt. Köszönjük szépen, mondja az elnök, a spontán felszólalások következnek, nem jelentkeztek túl sokan, mindenki egy percet kap. Az első Tarabella úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is egy zárójelben, Martini asszony, nem vagyok biztos abban, hogy Bonitő Benini úr rossz képet ad amikor volt egy olyan elnöke is a bizottságnak, aki a saját vagyonát az unió vagyonával összetévesztette. Hát ezt is látni kell. Nagyon üdvözlöm Andrew Duffnak a jelentését. Igyekszik közelíteni az állampolgárokat az intézményekhez. Erre van nagyon nagy szükségünk. Pontos, hogy láthassák az állampolgárok, hogy mit jelent számukra a, az unió. És valójában az ellenség a házon belül van, a, nem csak arról van szó, hogy euroszkeptikusok, hanem Európai Unió ellenesek. Nem csak Feredzsúrról van szó, aki nem fizeti a saját hazájában az adóit, hanem máshova helyezi el a pénzeit, és közben ajánlásokat tesz, a erkölcsi ajánlásokat tesz. Ezért fontos, hogy nagyon sokan menjenek el választani, és világosabb legyen a helyzet. Megvonták a szót. Hafner úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A demokrácia korában minden politikai területre vonatkozzon az, hogy a polgárok a politikának nem csak objektumai, hanem szubjektuma is. És ezt nekik ezt tudniuk is kell, és tudatosítaniuk is kell magukban Európában. Ma mi a helyzet? Ha európai választások vannak, akkor sok párt nem is európai témákról beszél, hanem nemzeti érdekekről hogyha vége a választásnak, akkor megjelenik egy bizottsági elnök, akit soha nem mutattak be, hanem valamilyen kalapból varázsolták elő. Így nem erősítjük a polgárok bizalmát, így csak a frusztrációjukat erősítjük. Éppen ezért támogatom azt a javaslatot, hogy a jövőben a politikai pártok a választások előtt jelentsék be, hogy kit jelölnek a bizottság elnökének. És csak is olyanok jelentkezzenek később, akik ott voltak a választási lapon, és akiket megválasztott az Európai Parlament. Kamper Bangelman kolléga kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudom, hogy Duff úr általában nagyon őszinte, és egy igazi federalista, hisz az európai államban. Azonban Anglia keleti felének 5 millió lakosa ezt nem akarja, és nem támogatja ezt addig, amíg nincsen demokratikus népszavazás, ahogy ezt pénteken hallhattuk a brit parlamentben is. Az európai politikai párt a brit választásokon saját emblémájával, saját tévéreklámával elképzelhetetlen. De úgy tudom, hogy a néppárt már ezt szeretné, és már 5 millió fontot is gyűjt erre a szélre. Az Európai Bizottság számára pedig eh, mégiscsak egy átlátható ember kellene, és itt azt látjuk, hogy a demokrácia alásásra kerül. Most Geoff Reil kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Gyakorlatilag egyfajta misztifikáló hadművelet indult most útjára, amely a jövő évi európai parlamenti választásokat hivatott olyas valamivé változtatni, ami vé nem válhatnak ezek a választások. Egy konkrét kérdést kell feltennünk, pontosabban, konkrétan meg kell vitatni a konkrét helyzetet, a konkrét problémákat az egyes tagállamokban is fontos, hogy lehessen vita, vitatkozni javasolt alternatívákról is. A gazdaság rossz helyzete, a munkanélküliség, a szociális jogok megnyírbálása. Ezeket a témákat kiszorítják, ehelyett európai politikai pártokról zajlik majd a vita a javaslatok szerint, de hát ezzel elmozdulunk a realitásoktól. Az elnök megszakítja felszólalót. Zárásképpen asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Duff úr, ön legalábbis kitartó a föderalista célkitűzései követésében itt a parlamenten belül. Én azt gondolom azonban, hogy ezzel a brit nép ellenében cselekszik, a brit nép akarata ellenében. Azt hiszem, már két-három alkalommal hasonló jelentésekkel kapcsolatosan is elmondtam mindezt. Néhány kolléga elmondta, hogy ezek a javaslatok új életet lehelnek majd az európai demokráciába. Én ezzel szemben azt hiszem, hogy az európai demokráciába és az európai vitába az Egyesült Királyságban csak is egy népszavazás lehet új életet. Egy olyan népszavazás, amelyet Duffur pártja továbbra is folyamatosan megtagad a brit néptől, de az Egyesült Királyság parlamentje meg fogja tárgyalni ezt a lehetőséget. Remélem, és itt az elnök félbeszakítja az asszonyt, köszönjük szépen, Zemke úr kap szót. Köszönöm szépen. Szeretnék ellent mondani mindazoknak, akik szerint az európai parlamenti választásokhoz kapcsolódó kampánynak ki kell terjednie az esetleges bizottsági elnök személyére is. Természetesen beszélni kell az Európai Unió problémáiról, és az egész Európai Unióról. És nem elégséges, hogy az európai témákat csak kis körökben vitassák meg. De persze, figyelemmel kell lenni arra is, hogy az egyes kormányok és az egyes tagállamok milyen álláspontot képviselnek. Szeretném megkérdezni a biztos asszonytól, hogy az egyes kormányok hogyan gondolkodnak mindenről, hiszen nem lenne jó, hogyha mi egyszerűen elfogadjuk azt, amit mi helyesnek ítélünk, és aztán majd blokkolnak bennünket a kormányok a tanácsban. Köszönjük szépen! Ez volt a spontán felszólalások körének vége, és most az Európai Bizottság alelnök asszonya kapja meg a szót, és reagálhat az elhangzottakra. Parancsoljon! Tisztelt elnök úr, szeretnék összetett mondani a parlamentnek a jelentését, és mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani a jelentés készítőjének azért a csodálatos munkáért, amit kollégáival együtt végzett a szakbizottságban. Ez a jelentés a bizottság ajánlásaival együtt egy irányba mutat, nevezetesen ö, igyekszik javítani a az európai választók helyzetét a választások során, és remélem, hogy közös erőfeszítéseket fog ez létrehozni a tagállamokban és a nemzeti politikai pártok után is. A bizottság mindent meg fog tenni, amit tud ezen a területen. Köszönöm szépen, biztos asszony. És akkor most szeretném megkérni Daffurat, hogy szóljon még hozzá. Köszönöm szépen. És különösebben arról szeretnék beszélni, hogy mit is szeretnék. Elmondom, hogy mit szeretnék. Azt szeretném, hogy egy erős pluralista parlament jöjjön létre, ahol a nacionalisták és a federalisták egyértelműen demokratikus módon képviseltethetik magukat. Vannak különböző spekulációk, hogy a gazdasági pénzügyi válság tovább fogja rontani a helyzetet. Meg kell, hogy mondjam, hogy nem értek ezzel egyet. Én, hogyha egy olyan országból származnék, amely a Trojka program részese, akkor én mindenképpen már kora hajnalban ott sorakoznék, hogy leadjam szavazatomat. És gyanítom, hogy a politikai pártoknak azt kellene tenniük, hogy jobban artikulálják a gazdasági válsággal kapcsolatos álláspontjaikat. Többen is elmondták, hogy nem igazán egyszerű a politikai pártok számára, hogy megtalálják és kiválogassák a megfelelő e, szemét a bizottsági elnök posztjára. Ezt megértem. Minden politikai pártnak foglalkoznia kell ezzel a kihívással, és nyilván különböző módon fogják ezt megtenni a zöldeknek előválasztások van, hát sok sikert kívánok hozzá. De a tapasztalat nyilván valóan ugyancsak hatással lesz a kampány minőségére. És fontos lesz, hogy az eredmények demokratikusabbak, átláthatóbb módon és legitim módon ö, eredményezzenek egy politikai rendszert. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Képviselő úr, ezt a vitát lezárjuk. És holnap 12 órakor lesz a szavazás. És akkor most áttérünk a napirend következő pontjára és pedig Holmeier asszony információs rendszerek elleni támadásokat címe. Akkor most szeretném meg is kérni rögtön, hogy szóljon hozzánk Holmeier asszony négy percre.